következő napirendi pontra a bizottság nyilatkozata a vezetés és pihenőidő értékelése tárgyában. Balról biztos úr kap szót. Hát elnök úr, a bizottsági nyilatkozatot szeretném felolvasni, hogy hogyan értékelte a vezetés és a pihenő időt. Nos, az Európai Unió 561-es 2006-ból származó rendelete 2007. április 11-én lépett hatályba. Tehát körülbelül két éve, és kiváltotta azokat a rendeleteket, amelyek a vezetés és pihenő időket szabályozták változatlanul több mint 20 évig. Amióta elfogadták ezt a rendeletet. A bizottság aktívan figyelemmel kíséri alkalmazását, nevezetesen nagyon sok ülés keretén belül a tagállamokkal, az iparággal, a szakszervezetekkel, a különböző szakbizottságok és munkacsoportok keretén belül. Hamarosan a bizottság a két éves jelentését is nyilvánosságra hozza a szociális szabályokról. Az előzetes következtetés az, hogy a tagállamok erőfeszítései és beruházásai az ellenőrzés terén növelendők annak érdekében, hogy elérjék azt a szintet, amelyet az európai törvények előírnak. A bizottsági kezdeményezések között idézhetjük azt az irányvonalat is, amelyet kiadtak a tagállamok, és amelynek célja az, hogy harmonizálják a szabályokat a vezetési idő, a pihenő idő vonatkozásában. Például akkor, hogyha a sofőrnek meg kell szakítania valamilyen sürgős oknál fogva a pihenő idejét. A bizottság aktívan foglalkozik azzal is, hogy a takográfok, a digitális takográfok minőségén javítsanak. Januárban egy intézkedés csomag jelent meg, amelynek a célja az volt, hogy a rendszer biztonságát növeljék, és ezt jóvá is hagyták. A tagállamok speciális berendezéseket is kidolgoztak, hogy a takográfokat ellenőrizhessék. Egy második intézkedés csomag célja a különböző műszaki specifikációk a takográfok vonatkozásában. Ez a komitológia keretén belül kerül megtárgyalásra. Ennek megkönnyítése a cél is, hogy minél kevesebb adatot kelljen manuálisan berinni. A bizottság a rendelet alkalmazásával kapcsolatban az elmúlt két év során azt tapasztalja, hogy a vezetési idő és a pihenő idő vonatkozásában hozott új törvény gyakorlatilag javított a helyzeten. Így a bizottság a tagállamokkal együtt meggyőzték az adott államokat, hogy akik még egyelőre nem tartoznak ebbe, a keretbe, hogy 2010-től vegyék át ezeket a gyakorlatokat. Természetesen oda kell figyelniük a tagállamoknak arra, hogy harmonikus módon, harmonizáltan ö, ö, kerüljenek alkalmazásra ezek a törvények. Hát ennyit szerettem volna mondani a bizottság nevében, és figyelmesen fogom hallgatni a képviselők hozzászólásait. Köszönöm szépen. Köszönöm következzenek a különböző frakciók nevében felszólok, a néppárt nevében Wortmann Korasszony két percben. Ma bizonyos zűrzavar alakult ki a bizottság ezen nyilatkozatát, illetően a néppárt nyújtott be egy szóbeli kérdést, és ez erre a nyilatkozatra épül. Mindenek oka az az aggodalom, hogy a bizottság kötelezettségvállalása ellenére aggód, aggódunk ezen jogszabály gyakorlati alkalmazása miatt. Hogyha egy gépjármű vezető, bizonyos korlátokat túlép, akkor hatalmas büntetések sújtják, ezen kockázatokkal kell szembenézni a szállító cégeknek. Az utak nagyon zsúfoltak Európában, és ez is problémát jelent a vezetés és pihenő idők mélegelésekor. A bizottság egy jelentést fog készíteni ebben a témában, de itt nem a jogszabály bevezetéséről kellene gondolatokat cserélni, hanem magáról a jogszabályról, hogy megfeleljünk a kifejezett aggodalmaknak, hiszen az ágazatnak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ezen aggodalmait ki tudja fejezni, széles kell értékelni ezt a joganyagot, hogy a javítás lehetőségeit azonosítani lehessen. Hiszen ez a jogszabály még nem kötelező érvényű a tagállamok számára. Az a kockázat elfenn, hogy a jogi alkalmazhatóság kerül veszélybe Tudom, hogy Tajani kollégát helyettesíti a biztos úr. Remélem, hogy ön is vállalni tudja a széleskörű értékelésre irányuló kötelezettséget. Elnök, Tikau asszony kap két és fél percet a szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az európai rendeletek a kamionvezetési és pihenőidővel kapcsolatban egyrészt a közutak biztonságáról szólnak, másrészt a vezetők vezetési körülményekről. Az Európai Unió sajnálatos módon nem tudta kellőképpen csökkenteni a balesetek számát. Természetesen a tagállamoknak az ellenőrzést fokozniuk kell, a közúti ellenőrzéseket. Én a szociális feltételek, körülmények e szakértője vagyok ezen a területen, és a jelentésből számomra nyilvánvaló, a rendelkezésemre álló adatokból, anyagokból nyilvánvaló, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a minimális ellenőrzési kvótákat meghaladták, mások viszont a közúti ellenőrzési kvótákat nem e, tudták kitölteni. E, született egy kompromisszumos szöveg, miszerint a, az út, közúti ellenőrzések ne diszkriminatív módon valósuljanak meg, ne a közúti fuvarozó rendszáma nemzetisége alapján válasszák ki az ellenőrzendő autókat. Biztonságos parkolókra van szükség a külső határok mentén, ezekből nem áll ellen, rendelkezésre elég. Több pénzt kell ezekbe befektetni. Sajnálatos módon a lopások és rablások 40%-a a nem kellőképpen biztonságos parkolókban következik be. Éppen ezért biztonságos parkolók építésére igényelünk pénzeket. Csak minden feltétel megvalósulása esetén fog működni ez a, az új szabályozás. A zöldek részéről Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Konzervatíven a néppárti frakcióbeli kollégáim arról beszéltek, hogy az ágazat aggódik, hogyha akár egy, hó, egy perccel túllépi a menetidőt, akkor nagyon nagy szankciókkal sújtják. Én saját szempontomból megnyugtathatom a kollégákat, mert egyrésztről az ellenőrzések annyira átláthatóak a tagállamokban, egyes tagállamok nem is teljesítik, vagy nagyon gyengén teljesítik ellenőrzési kötelezettségeiket. Másodszorban pedig a szankciók ezen területen még mindig gyermekcipőben járnak. És mindezt annak ellenére, hogy katasztrofális helyzetet találunk, hogyha például az Intel autópályán 38 órán keresztül dolgozik egy gépjármű vezető megszakítás nélkül, akkor senkinek nem mesélheti be, hogy egyszerűen nem talált parkolóhelyet, hanem a cége részéről van egy nyomás, hogy a gépjárművezető ájulásig vezessen. És ez veszélyt jelent a többi közlekedési résztvevő számára, és a nagyon súlyos baleseteket azt hiszem, hogy részletesen nem kell bemutatnom, ahol kamionok voltak ezek okozói. Nos, természetesen ez mindenki számára veszélyes, hiszen a veszélyes áruk további károkat okozhatnak. Én ezt nagyon szükségesnek és fontosnak tartom, hogy megfelelően ellenőrizzenek, az ellenőrzések alapvető jelentőségűek. Másodszorban pedig úgy vélem, hogy éppen a digitális tahográfok bevezetésénél a tagállamokban a végrehajtás már hosszú ideje megkezdődött, tehát éppen itt lenne az ideje annak, hogy jobb ellenőrzést tegyünk lehetővé, a gépjárművezető hasznára, a lakosok hasznára, a közlekedésbiztonság hasznára és a többi közlekedési résztvevő javára. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az Indem frakció nevében másfél percben Blokland úr kapszót tessék voorzitter eindelijk staat het functioneren van de rij. végre megvizsgáljuk a vezetés és pihenőidőről szóló rendeletet. mióta hatályba lépett szinte elbortottak minket a panaszok ezen rendelet abszolút végrehajtása miatt azonnal be kell avatkoznunk. Mind kell javítani? A jogszabályoknak előreláthatónak kell lenniük. Nem azt kérem, hogy valamennyi szankciót harmonizálják, hiszen ennek a témának a tagállamok kompetenciájának kell maradnia, hanem egy világos, előrelátható észszerű rendszert kell alkotni, csak így szüntethetjük meg az aránytalan büntetéseket, melyek abszurdok is, és amelyeket nagyon hosszú idő alatt érvényesítenek. A jelenlegi jogszabály diszkriminatív elbánásra ad lehetőséget, különösen a külföldi fuvarozókkal szemben, akik az európai utakon közlekednek, és az elfogadhatatlan. Mindez a belső piac súlyos megzavarását jelenti hogy megmutassam a jelenlegi rendelet abszurditását, egy autóvezető 750 euró büntetést kap azért, mert 15 perccel kevesebbet pihent, mint kellett volna. 6 órára van szükség ahhoz, hogy ezeket a formalitásokat a szankcióval kapcsolatban elintézze, tehát ennek következtében a gépjárművezető nem tud fel vagy lerakodni, tehát a 15 perces pihenőidő nem betartása 750 eurós büntetést von maga után. Éppen ezért szigorúan fel kell lépni azon tagállamok ellen, akik ilyenfajta versenytorzulást okoznak. Köszönöm. Köszönöm, Lakland úr. Most következzenek a többi felszólalók. Két percben Marines úr kap szót. Respectarea timpilor de... Köszönöm szépen, elnök úr! A vezetési idő és a pihenő idő betartása alapvetően fontos ahhoz, hogy közutainkon a biztonság nagyon jó legyen, és védjük a, az utasokat. Januárban a bizottság elfogadott egy csomó intézkedést tahográf használatával kapcsolatban, és ugyanakkor felszöltötte a tagállamokat arra, hogy figyeljék azt, hogy hogyan tartják be a vezetés és a pihenőidőt. Most üdvözöljük az intézkedéseket a felmerülő problémák rendezése céljából. Először is a digitális tahográffal kapcsolatban voltak problémák. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb aspektus, amit figyelembe kell venni a bizottságnak, a 21 per 2006-os irányelv átültetése a nemzetállamok, tagállamok jogá rendszerébe, illetve a, az 5-6 per 2006-os irányelv 19-es cikkének alkalmazását. A megfelelő alkalmazása kapcsolatban azonban vannak még nehézségek. Figyelembe véve a két éves jelentést, amelyet a tagállamoknak kell a referenciaidőszakban készíteniük, felhívom a bizottságot arra, hogy elemizze, elemezze a határidőnek lehetőségét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Liberácki úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, elnök úr, hölgyeim és uraim! A vezetési és pihenőidőről beszélünk. Pénzügyi válságban élünk, és a sofőröket is érinti mindez. A fuvarozási ágazat nagyon sok cége komoly problémával kell, hogy szembenézzen, úgyhogy a jelenlegi rendszer igen bonyolult, egyáltalán nem százszerzelékig biztos az, hogy hogyan tudjuk ezeket a szabályokat alkalmazni. Pillanatnyilag nincs még tudományosan bizonyítva, hogy a kevésbé szigorú ö, ö, szabályok több veszélyt jelentenének a közutakon. Másrészt viszont a szabályok szigorú alkalmazása több terhet ró a fuvarozásra. Itt az euró matricára gondolok, illetve különböző költségek belső átutalására gondolok. Ez mind nehéz helyzetbe hozza az egész ágazatot. Most a bizottság kapszott, köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nyilván figyelemmel hallgattam azt, amit a hozzák szólók elmondtak. Nyilván azt mondanám, hogy ez a rendelet most olyan időszakot él, amit a fuvarozásban jellemeznék, de nem csak a pénzügyi válság, hanem szociális okoknál fogva is. Úgyhogy szeretném biztosítani azokat, akik aggájaikat fejezték ki az ágazattal kapcsolatban, hogy a bizottság tudatában van annak, hogy az Európai Parlament és a tanács által elfogadott rendelet fokozatosan kerül bevezetésre, állandó kapcsolatot tart a tagállamokkal, a szakértőkkel, hogy harmonizációra kerüljön sor, és hogy hogyan kell értelmezni. 2009. januárjában valóban elfogadott a bizottság egy harmonizációs javaslatot a jogsértések vonatkozásában. A 2006-os irányelv 10-es cikke is felmerült, amelyek értelmében jelentést kell készíteni két évenként a tagállamoknak a különböző jogsértésekről is. Ez az első dolog. Azt is el szeretném mondani, hogy és válaszolnék Vartman Kollasszonynak, aki azt vetette fel, hogy a sofőröknek parkolóhelyet kell találni, mégpedig biztonságosat. Vartman Kollasszony harcolt azért, hogy több ilyen is legyen, de a rendeletben van lehetőség arra, hogy tovább vezessen valaki, hogyha biztos parkolóhelyet keres. Igaz, Liberánszki úr mondta, hogy vigyázat, ne nagyon feszítjük a húrt az ágazatban, de ugyanakkor tudniuk kell a kockázatokról is az ágazatban, mégpedig a biztonsági kockázatokról, ami nem más, mint a sofőrök védelme is bizonyos kockázatokkal szemben. Lichtenberger asszony jogosan említette, hogy mennyire fontos ez a közúti biztonság szempontjából. Hát Marineski úr állandóan próbálunk elemzéseket készíteni az alkalmazásról, de egyelőre hagyni kell egy kicsit a rendeletet kiforni. Biztos vagyok benne, hogy az újan onnan kialakult szokások csak előnyére szolgálnak majd az ágazatnak. Harmonikusabb munkafeltételeket teremtenek, tiszteletbe tartják a sofőrök életét, és jó, nagyobb biztonságot teremtenek. Nos, ennyit tudok most elmondani. Nyilván közvetítem az önök aggájait barátomnak, Antonio Tajáninak, hogy jól odafigyeljen arra, hogy ez az értékelés folytatódjon, mégpedig a leginkább megfelelő helyen, ott, ahol erre szükség van, és természetesen figyelembe vesszük azokat az igen jogos megjegyzéseket, amelyeket a képviselők tettek. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr. Következő napirendi pontunk a az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradványérték határértékeinek meghatározása Dojlasszony tollából. Ez egy ajánlás második olvasatra. Nos, itt van-e Doyle asszony? Nos, ha ő nem jön, akkor akkor ezt most néhány percre ezt az ülést felfüggesztjük, hát ha ide ér, Tehát Remélhetőleg Doyle asszony hamarosan ideér. Aki está la senyora Doyle. Foglaljon helyet, Doyle asszony. Muy oportuna. Épp időben ért ide. Quiero calificar de triunfal, pero sí muy oportuna. Nem hívnám azért dicsőséges bevonulásnak, de mindenképpen időben történt. Készen áll? Készen áll? Nagyszerű. Öné a szó. Amikor készen áll, akkor kezdje. Néztem azt, hogy mikor kerülök sorra. 10.30-at jeleztek előre az interneten. Elnézést kérek, hogy végül is nem értem ide időben. Ferhajgen úr nincs itt? is on the way, so I'm happy to wait. Megvárunk, meg, várjuk akkor, jó, várjuk, várjuk akkor meg Ferhajgen urat, hogyha ön, ö, hogyha megtehetjük, mert két éve állok kapcsolatba Ferhajgen úrral ezzel a jelentéssel, ezzel a jelentés kapcsán. We'll, we'll, we'll interrupt for, for two minutes until the commissioner... Akkor néhány percre felfüggesztjük az ülést, míg a biztos úr megérkezik.